Mes chers collègues, j'ouvre la séance. Kedves kollégák, megnyitom az ülésünket, és mindenkinek szívélyes üdvözletemet közvetítem, csak úgy, mint a az Európai Parlament alelnökének, Reiner Wielandnak, aki a költségvetésért felel az Európai Parlamentben, a Európai Parlament költségvetésért, és ezen kívül a főtitkát is üdvözlöm, Klaus Weltet is. Mielőtt elkezdenénk a napi rendel foglalkozni, egyetlen egy napi rendünk van a mai napon, nevezetesen az Európai Parlament 2017-es költségvetése, szóval mielőtt erre sort kerítenénk, hagyd kérjem az önök támogatását azon kérelem iránt, amelyet az Európai számvevő szék indítványozott, nevezetesen itt állásteremtésnek a ide átalakításáról van szó, pontosabban állások áll, alakításáról van szó. Ha nincsen ellenvetésük, akkor ezt felvennénk a napi rendre, mégpedig kiegészítő jelleggel, és akkor ezt jóváhagyottnak tekinthetjük, most pedig következzen az, ami a lényege a mai ülésünknek, nevezetesen a 2017-es tervezett költségvetésünk, ez még csak ugye egy tervezet, és Maria Sassolit szeretném kimenteni, aki az Európai Parlamentnek a második alelnöke, aki egyben felelős a költségvetésünkért, és akinek a feladata, hogy egy pillanatban egy három oldalú egyeztetést vezessen le ennökként a negyedik vasúti csomag témájában. Ha megengedik, akkor tehát kedvezzen, kezdjük a jelentéstevőnk Indrek Tarannak a felvezetésével, utána pedig az alelnöke az Európai Parlamentnek, Renet Villandnak adnám meg a szót, és ezek után következne a főtitkárunk is, aki 20 percet kapna nagyjából, és mindezek után következnének a kérdések és a válaszok, utána pedig következnek a következtetések. Incek Tarondé a szó, tehát kezdetben. Aitäh, herra president. Voilà. Ezt is. Suur tänu kõikidele, kes on... Kedves elnök úr, szeretnék köszöntet mondani mindenkinek, aki segítette ennek a jelentésnek az elkészülését, az árnyék előadóknak, Velle főtitkár úrnak, szakbizottságunk elnökének, illetve a titkárságnak. mindannyian keményen dolgoztunk ezen a jelentésen. Mindenkinek köszönettel tartozom. Meg kell ismernem rögtön az elején, kedves kollégák, hogy azt gondoltam, hogy ez egy könnyű könnyű dolgom lesz ezen jelentés megírásával, aztán persze kiderült végül, hogy már megint tévedtem. Nem így lett. Azt gondoltam, hogy ez megint egy klasszikus konfrontáció lesz, ahol a parlamenti képviselők meg akarják mutatni a szavazóknak, hogy milyen sikeresek abban, amit csinálnak, milyen jó végzik a munkájukat, mert mindig megtalálják a módját, hogy költséget csökkentsenek. Másrészt a titkárság, az alelnök asszony pedig azt próbálták megmutatni, bebizonyítani, hogy egy megfelelő parlament, egy jól működő parlament csak akkor tud ellátni a feladatát, hogyha ez megfelelő forrásokat rendelünk. Folytatom angolul. Ezen kérdésekkel a módosító indítványokkal foglalkoztunk, ez még nem szerepel a jelentés tervezett jelenlegi formájában. A nagyobb átláthatóság, ami számomra az én szívemhez oly közel álló kérdése szerepel ebben, nem csak kifele, hanem befele is nagyobb átláthatóságra van szükség, tehát a saját alkalmazottaink irányába is. Főtitkár úr és főtitkár helyettes asszony Ratt Dati asszonynak köszönhetően, akivel egyeztettünk, a biztonsági kérdésekre, ami egy nagyon kényes kérdés, és Ráti asszony a felelős ennek, és most már sokkal bölcsebb vagyok, legalábbis sokkal többet tudok arról, és hogy mit jelent ez. Elmár Brock, aki 99 óta minden döntést, elnökségi döntést ismer. Én nem vagyok még egy ilyen minden hája megkent öreg róka, mint Elmár, de hát azért megpróbálok minden tőlem telhetőt. Az új biztonsági intézkedéseknek nyilván költségvetési vonzataik vannak, ezzel kapcsolatos adatok tekintetben most már sokkal tisztábban látok, de pont ezért szeretném még inkább hangsúlyozni, hogy nagyobb információ, több információt kell biztosítani nem csak nekem előadónak, hanem a Költségvetési Szakbizottság minden tagjának, hogy a különböző frakciókban ülő frakciótársainknak el tudjuk magyarázni, el tudjuk mondani, hogy mit is jelent ez. Hiszen egy költségvetési eljárás utolsó szakaszában hirtelen minden képviselő egy csapásra a mindennapi életünk egy-egy apró aspektusára zoomol be, koncentrál rá, és nagyon nehéz a frakció egészének támogatását megnyerni, hogyha nem ö, magyarázzuk el ezt ö, nekik, hogy pontosan miről is van szó. Teljesen egyetértek a főtitkár úr megközelítésével, a parlamenti képviselők mandátumának megerősítése Nyilván ezzel csak egyet érteni tudok, de hogy a, a mobil irodák, a, a választókerületi munka mind-mind a, hozzá tartozik a képviselői munkához, az épületekkel kapcsolatos politika, ez igazi rémálom, talán nem véletlen, hogy nem építettem magamnak házat, lakásban élek a mai napig. de hát a költségvetési eljárásban ezt nem lehet teljesen kikerülni. A Pólon épület tervezett felújítása jó példa erre. Ha tudnánk, hogy pontosan mik a célok, hogy pontosan milyen kutatást kellene végezni, mit kellene értékelni, elemezni, akkor könnyebb lenne ez ügyben döntést hozni. Harmadsorban a sofőrszolgálat kérdése. Köszönöm az árnyék előadóknak akik nagyon aktívak voltak, korra reggeli órán hajlandóak voltak itt lenni, eh, annak érdekében, hogy átrágjuk ezt a témát. A sofőrszolgálat nem mindenki ugyanúgy, nem úgy mindenki rendelkezett ugyanolyan elképzeléssel ennek működéséről. Annak ellenére, hogy nálam bölcsebb kollégák eh, eh, engem figyelmeztetek, hogy hagyjuk ezt békén, mégiscsak beszélünk a jelentésben a sofőrszolgálatról, bármennyire is kényes kérdés legyen. Végezetül az együttműködés a parlament és a különböző bizottságok, a regionális régióbizottság, illetve a gazdasági szociális bizottság a parlament által nyújtott back office-okat, tehát mondjuk úgy, hogy irodai háttér szolgáltatást vagy szolgálatokat támogatnunk kell. Nekem ez egy nagyon meredek eh, tanulópálya volt, nagyon sok mindent megtudtam a parlamentről és annak működésről, illetve a költségvetési vonzatairól. Sok kérdésre sok választ kaptam, remélem ez így folyik majd tovább. Talán az is lehet, hogy minél butább kérdéseket tesz fel az ember, annál jobb válaszokat kap. Ez volt alapvetően a stratégiám. Ezt megoszthatom önökkel. Ennyit szerettem volna elmondani, nem is lopom tovább az időnket, így több idő jut majd a többieknek, a többi kollégának, illetve az elnökségnek és a főtitkár úrnak. Köszönöm szépen! Merci, monsieur le rapporteur, de nous faire... Köszönöm szépen jelentéstevő úr, hogy ezeket a kiváló kérdéseket megosztotta velünk, és most pedig megadnák az szót Reiner Vilánnak. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm kollega, talán kollega a bevezetőt. A magam szempontjából azt tenném hozzá, hogy nagyon örömtelőnek tartom azt, hogy itt nem dobálózzunk ö, nagy számokkal a teremben, és nem előre kötjük meg magunkat bizonyos sarokszámokhoz. És az is jó, hogy egyes helyeken, például a 13-as címsoron egy-egy dicséret is megfogalmazódik, vagy kifejezetten üdvözlöm azt is, hogy a 17-es számítástechnikai pontban kimondjuk, hogy lehetnénk nagyra törőbbek egyes dolgokban, lehettünk volna, és a munkánkban nem szabad elhanyagulnunk ezeket a területeket sem. Tehát az, hogy a faxgépeket eh, el kéne mozdítani, arról lehetne még beszélni. Ugyanakkor nagy veszélyt látok abban, hogy már régóta itt dolgozó kollégák eh, ellenkezni fognak ezzel szemben. Aztán vannak területek, illetve olyan területekre koncentrált, amelyeket én is kommentálni szeretnék, és ezeket a kommenterémet ezekre a területekre, ezekre szorítkoznék. Fontosnak tartom azt, hogy rangsor szerint dolgozzuk le a még fennálló feladatokat. 2016-ban a 16-os évet meghatároztak a biztonsági intézkedések és igények. Volt itt behozni való is. Ugye az év végéig a Lux bejáraton láttuk ezeket a munkátokat, most az ASP bejáratom. Ez csak a kezdet, persze tovább kell folytatni az ebbeli munkákat olyan intézkedéseket, ami esetleg az egyéni képviselők szempontjából talán nem olyan nagy hatásúak, mint, a, mint például a bejáratok építése, de költség szempontjából jelentős kihatásai vannak. Ugyanakkor nem lehet egyszerre csinálni mindent, nem lehet egyszerre építeni a bejáratokat, és közben hatalmas üvegfelületeket nyitva hagyni, ahol könnyű lenne a bejutás. Tehát bizonyos terveket gyorsan jóvá kéne hagyni ennek érdekében. Aztán tovább kell gondolkozni minden lehetőségről, például a 17-esen túl, hogy mi legyen a helyzet az épület körül, milyen biztonsági személyzetet szeretnénk a házon belül, legyenek-e fegyveres űrök a házon belül, ez még továbbra sem elfogadott. Aztán a bizonyos biztonsági fokok beosztása alapján rendőrségi vagy más fegyveres erők lehetnének-e, járőrözhetnének-e. Ez nem csak politikai kérdés, hanem pénzről is szó van itt. A parlament másokat kell megfizessen ezért, ha mennyiben akar ilyen szolgáltatásokat. Aztán az építési átalakítások, ugye legalábbis öt évenként változnak az ebeli tervek, az egyes költségpozíciók és beruházási tervek átszámolása öt évenként szükséges. sokszor nehézkes az olyan befekt, beruházásokat, amelyeket itt számolunk kell, hogy hova számoljunk be, és hol, hol ne számoljunk be. A biztonságra gondolok itt. És ehhez kapcsolódik szorosan az épületpolitika. A biztonság szempontjából puha pontokat nem lehet épületpolitikai megoldások nélkül megrendezni még nagyobb jelentőségű az a kérdés, hogy vajon meddig megyünk el az épület felújításában. 2017-ben biztosan nem lesz nagyobb álláspontváltozás ebben, ugyanakkor jól ideje korán elindítani a tervezést, arra szeretném bátorítani önöket, sőt, tovább is mennék abban, hogy erről már most gondolkozzunk a házban, és anélkül tudnám, hogy akkor egyetlen tagja leszek -e ennek a háznak, vagy képviselőtestületnek, el kell kezdeni a tervezést a nagyobb felújítási terveket illetően. Először az ASP épület, nem csak akkor lehet ilyen nagy beruházásokat eszközölni, hogyha néhány éven át felkészülünk erre a 2019-24-es időszakban kell ezeket majd meglépni, és az a cezúra, amit meg kell húznunk a választási évben, azt jelenti, hogy úgy vagyok rá az a következő kollégákra, hogy öt évig nem történik semmi. Az is el, kell azt is, hogy mit akarunk ezzel az épülettel végső soron. A minimál standardek alapján akarjuk felújítani, személy szerint én is láttam, hogy nem olyan egyszerű. Mondjuk a 11. emeletre feljutni sokszor. Ha valakinek ott van az irodája, sokszor nem olyan egyszerű liftet elcsípni, úgyhogy sokszor sport teljesítményre is szükség, majd valaki munkába menjen. Egyes kollégák patkányt láttak az épületben, tehát bizonyos dolgokat nem terveztünk, és nem is tervezhetünk meg előre. A, itt a Strasburgi házban, meg itt is, részben 20-25, részben 35 éves tervezési ciklusokkal kell számolni. 35 évvel ezelőtt láttuk, hogy az internet nem is létezett, 100 kilométernyi kábel volt az épületben lefektetve. Úgyhogy tudni kell, hogy mit akarunk majd. Egy teljesen normális felújítást, mint, maga, mint az ember a magáházába csinálja, tehát hogy a tetőt rendbe hozza, a fest, újra fest, meg ilyesmi, vagy egy további fokozatot akarunk lépni, hogy az ablakok ne csak zárhatóak legyenek, hanem energiahatékonyak is, a fűtés energiahatékony legyen, hogyan integráljuk mindebbe a biztonsági meggondolásokat, a házat akkor nem úgy építették, mint ma építenék, biztonságpolitikai szempontból sem, és felmerül az a kérdés, hogy, hogy nem akarják kihasználni a terét ennek a háznak. Több száz köbméter nem kerül kihasználásra ebben az épületben. Aztán a tolmácsfülkék helyzete, hogyha két-három új nyelv adódna hivatalos nyelvként, akkor hova helyezzük el a fülkéket? Tehát mindezt a 2016-os évben már el kell kezdjük az erre tervezést, mert hogy a 19-es és érve már relevánsak kell legyenek, aztán a sofőrszolgálata kapcsolatban nagyon őszintén fogalmazok, bár webstreamen közvetítik az ülést, nincsenek lehetőségeink itt a belga jogi rendszer alapján is úgy megszervezni és megtendereztetni egy sofőrszolgálatot, mint mondjuk Berlinben tehetnénk. Ahogy a Bundestag teszi Berlinben konkrétan. Aki kilométereket vásárol a berlini parlament, egy évben bizonyos számú kilométert vesznek meg, és 20 nap, a nap 24 órájában lehívhatóak ezek a kilométerek, és hogyha egy bármelyik vasárnap, mondjuk ősszel, mondjuk hogy áprilisban egy, bármely, egy, egy bármelyik vasárnapon, vagy szombaton a parlamenti a elnöki választásokat indítanak el, akkor akár 150 autó azonnal lehívható azon a vasárnapon. Ellenkezésben ki kell fizessék a taxit, már a, a szolgál. De itt Belgiumban, Brüsszelben nem lehet így kiírni. Vagy Uberrel szervezzük meg, amit nyilván semmit sem akar, vagy vagy bel, belső szolgálatban kell megszervezni ezt. 5-6 évvel ezelőtt a Rothbéren meg Luling asszonyokkal Berlinben is vizsgálódtunk, meg itt is, és kiderült, hogy jogilag nem megoldható a dolog úgy, ahogy mi Tarandúr mondjuk megtendereztetnénk ezt a szolgáltatást, ha tehetnénk úgy, ahogy akarjuk, vagy úgy szerveznék meg, ahogy Berlinben tették. Aztán a dokumentumok kapcsolatban azt is javasolnám még, hogy egy kicsit később nagyra törően tör, szaladjunk előre, sokat elértünk már, de hát az embereket meg kell várni, úgymond nem lehet előre rohanni mindennel. Az ötös ponttal kapcsolatban pedig azt várnám, hogy egy kicsit jobban indokolja meg az ötteni álláspontját, mert azt a benyomást keltheti, hogy az elmúlt négy hónapban a volt a bizonyos korlátozásaink. Két dolgot elfelejtettem elnök úr elnézést. Nem gondolom azt, hogy az átláthatóság ügyében az általános költség ö, pausál összeggel meg tudná takarítani a ház szintjén pénzeket. Az általány elszámolást, megvan a bizonyos általány tételek, ennek megvannak a jó okai, hogy miért vannak így. Lehet, hogy megszervezhető volna, hogy németül olvasok el, de a Kazruai Német Alkotmánybíróság nyilatkozott az általány tételek elszámolásáról, nem csak arról, hogy ezek jogilag elfogadhatóak, hanem jó, jó megindokolhatóak. Nem gondolom, hogy ezt németül olvassa Indrek úr, de ha kell, lefordítjuk. Aztán említette azokat a számokat, amelyek rendelkezésre állnak. Ez ebből a képviselői rating osztályozás különösen kiemelkedik. Én mindig heves ellenzője voltam annak, hogy kvantitatív módon mérjék, hogy én, mint képviselő, hogyan működöm, hogyan teljesítek. 900 óra jelentkezés, több száz módosító indítvány, bizottságnak nyitott kérdések, amelyek úgymond nagy baniban kerülnek összeállításra. Sok ezek nem lehet, nem szám, lehet elszámolni egy-egy képviselőre. Nem könnyű sok esetben nem a jó munkát jelöli a nagyszámú statisztikai pontok jelenléte. Úgyhogy a Kobu tagjait komolyan arra kérem, hogy nézzék meg a parlament homepage-ét, azon nagyon jól látszik, hogy ki mennyire aktív. De nem kell minden számot beleírni minden kockába, hogyha villant képviselőre rákattintanak, látják, hogy több száz beszédet tartottam, de hogyha valakinek megad, megadom a szót és megköszönöm, az nem feltétlenül egy teljes beszéd, mégis elszámolják. Ugyanakkor technikailag csak számol, csak így lehet számolni, a webstream ülések jelenlétét sem lehet számszerűsíteni folyton, de mindenképpen egy észszerű belátásra van szükség. Aztán egy sor munkával jár az, hogy valaki, valaki nincs, mert beteg, vagy, vagy alelnökként nem szabad, és akkor nem számolják a szavazatát. Hát arra szeretnék rámutatni, hogy a jelentésében csak valakinek korlátozzom, hogy vegyük ki ezt a számpont, a pontszámot a homepage-ről. Ha egy képviselőt valaki értékelni akar, nem csak abból lehet megítélni, hogy milyen gyakran beszélt. Ha meg valaki er, ennek alapján akarja értékelni, akkor számolja össze ő maga. De Tarandur, az a megközelítés, az a módszertan, hogy ezt még tovább mélyítjük és, és terjesszük, egy súlyos parlamenti hibának tartom. Ez nem átláthatóságot jelent, csak egyfajta kiméra. Ez nem a jó kormányzást jelenti, hanem épp ellenkéz húz, a rosszabb kormányzás felé. Szerintem ezt vegyük ki, ezt a módszertan, meg ezt a megközelítést. És a, az előző ciklusban például 70 ezer szóbeli, szóbeli magyarázat volt. 70 ezer. 5 év alatt egy növekvő számban. És a bizottságnak nyitott kérdéseket, ha megnézzük, hát ezek kevesebbet lennének, akkor több jogunk volna a bizottságnak azt mondani, hogy jobb minőségi válaszokat akarunk. De ha a öt számjegyű kérdésre fordulunk a bizottsághoz, hát ha mi bizottságnál dolgoznánk, hát akkor mi sem nagyon válaszolgatnánk ezekre, hanem csak így vagy úgy imelámmal válaszolnánk. Úgyhogy a minőséget nem lehet mennyiséggel mérni a munkánkban sem. Merci, monsieur le président. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Nem igazán könnyű kidomborítani azt, hogy milyen a teljesítménye a képviselőknek, de hát nem szabad a különböző indikátorokat összekavarni, és összekeverni az indikátorokat többek között a teljesítmény méréssel és kultúrával. Főtitkár úr, önhöz fordulok, kérem, hogy a tervezetet prezentálja a számunkra a 2017-es Európai Parlamenti Költségvetéssel kapcsolatosan. Herr Präsident! Köszönöm, elnök úr! Először a menetrendet szeretném emlékezetükbe idézni. A február 1 -e volt az első tervezet, illetve az, ezt akkor mutattuk be az elnökségnek vitára bocsájtva. Ma van lehetőségünk a Kobuval egy eszmét cserélni erről. A bűró aztán ismét foglalkozni fog, március 7-én ezzel a tervezettel. Abból indulunk ki, hogy az elnökség, a bűró és a Kobu között lesznek ezt követően egyeztetések, és ebből jön majd ki egy végeredmény, amely április 11-én megy a plenáris elé szavazásra. Jól tudjuk, hagyomány szerint két évtizede, vagy már régebb óta a parlament igényt fogalmazott meg arra, hogy 20%-át az EU költségvetés adminisztrációs költségvetésének magához vonhassa. Ebben a javaslatban azt áll, hogy ne 20%-ot, hanem csak 19,26 század százalékot vegyünk igénybe. Ez a második legalacsonyabb részesedés az elmúlt 8 évben. Strukturális szempontból a javaslat hasonlóan szerveződik, mint tavaly, amit beterjesztettünk, tehát vannak az ilyen rendes kiadások és a különleges kiadások. Sajnos a biztonság területén az elmúlt évben már tavaly is, meg idén is 2% 0,2%-kal nőtt, a tanács úgy döntött, hogy az ír teljes mértékben hivatalos nyelv lesz, tehát fordítás tolmácsolás tárgyában is, erre is fel kell készülnünk tehát. De egyébként ez a struktúra ugyanaz, mint a 2016-os költségvetésben volt. Az egyértelmű hangsúly sajnálatos módon a biztonságon van, globálisan vizsgálva a kérdést. Hetente történnek támadások, a közel háború folyik, amelyben több Európai Uniós tagállam is részt vesz, vagy érintett, és ez teljesen más veszélyhelyzetet, vagy kitettséget jelent, amely nem rövid távon áll majd fenn néhány hétig, ahogy feltételezhetjük, hanem már akár éveken át elkísér bennünket. Ehhez jön még az is, hogy telephelyünkön Brüsszelben az iszlamista tevékenység fokozódik, ez a párizsi támadások összefüggésében is érzékelhető volt. Hála Istennek a parlament már 2009 óta rendszeresen tett lépéseket, saját biztonsági szintjének javítására és a szervezet javítására. 2009-ben egy akkor még kis egység állt fel, amely osztályból igazgatóságá, majd főigazgatóságá alakult. Lépésről lépésre búcsút mondtunk a külső szolgáltatóknak, és a, behoztuk a szervezetbe ezeket a feladatokat és a stratégiai ellenőrzését. A tervezésnek szintén magunkhoz visszavontuk magunkhoz, már nem külső cég csinálja, hanem ö, tisztviselők a házon belül. A párizsi támadásokra már januárban, de már januárban a Charlie Hebdo-ra is reagáltunk, a brüsszeli főbejáratokat teljesen átépítve, azért, hogy hasonló támadások esetén ne tudjanak bejutni elkövetők a házba, hanem egy zárt területre lehessen elszigetelni őket. Ezek az épületések most folynak, a luxemburgi kapu lezár, már elkészült, a vérsz kapu pedig áprilisra készül el. Ezen túl döntöttünk arról is az elnökségben, hogy egy új, modern és hamisítvány biztos belépési igazolványt hozunk létre 2017-re. Az első eszmecserék után az elnökség úgy döntött, hogy az a feladat, hogy a még nyitváló gyenge pontokat szerűen lépésről lépésre megoldjuk. Tehát nem csak a két nagy főbejárat tekintetében, hanem az, az új biztonsági sztenderek alapján, hanem minden bejutási pontban mert végül is a, a leggyengébb láncem határozza meg az egész lánc erősségét. Ezt lépésre lépésre kell megoldani, először a főépületben, aztán a melléképületekben, a Strasburgi épületben, és persze az újonnan épített luxemburgi a KAD épületben, meg a Mártens épületben, Brüsszelben másodszorban. Vannak különösen veszélyeztetett ablakfelületek, amit ma, ma nem, épít, nem így építenénk meg. Különösen igaz ez az, az étterem területére, tehát a képviselői, meg a, a normál étteremre is. Ezek a nagy üvegablakok egy támadás esetén külön veszélyt jelentenek, mert az üvegszillánkok lövedékként repkednének szerte széjjel. Különböző technikai megoldások vannak ennek megoldása, ezeket most mérlegeljük. Megkevédjük a főépületet eh, gépjárművek elkövetett támadásoktól is. Ezen túl azt is meg kell vizsgálni, és Villend alelnök már utalt rá, hogy vajon a főútvonalak, a plenáris területen, tehát a, Rű, a, a Virc utca és a Votyi utca. Továbbra is nyitva maradjanak-e a köz, közlekedés számára, vagy lezárjuk őket, vagy csak gyalogos forgalomra legyen nyitva. Ezt a megbeszélést a belga hatóságokkal kell lefolytatni. Márciusban lesz egy találkozó, hogy Viland és Szaszoli alánokok is ott lesznek. Aztán január óta a belga a külső védelmet is adnak, fegyveres őrséget az épületen kívül, ezt tovább erősítik, és, és kell gondoskodnunk e személyek pihenőhelyeiről is. Aztán még egy téma, a sofőrszolgálat. Erről intenzíven egyeztettünk az elnökökkel, meg az elnökség a büró körében is megbeszéltük ezt. A végső döntés még nincs. Az elnök azt kérte, hogy a következő büró ülés napirendjére hivatalosan is tegyük fel, tehát március 7-énre. Ugyanakkor mi azt a nézetet valljuk, hogy biztonsági oknál fogva is, meg azért is, hogy észszerű lehessen megszervezni a szolgálatot, a munkatársak szociális érdekeit is figyelembe véve, belső szervezetben kell megoldani a feladatot. A második blokk a nyelvek. Elmítettem már, hogy az ír teljes jogú hivatalos nyelv lesz az EU-ban. Ehhez jön még az is, amit talán nem mindenki tudatosított, magában, hogy a Ciprussal és a Ciprus és török államrészsel folytatott tárgyalások jó irányban haladnak. Nem lehet persze megelőlegezni a siker, de komoly remény van arra, hogy megállapodásra jutnak a felek, és újra egyesül Ciprus belátható időn belül. Ez pedig természetesen azt jelentené, hogy Észak-Ciprus nyelvét, azaz a törököt is a szolgálatnak nyújtani kellene, persze függően attól, hogy haladnak ezek a tárgyalások, illetve maga az újraegyesítés. A török tehát így a 25. hivatalos nyelvé lehetne a parlamentben. Nagyon fontos ezért, hogy hatékonyan szervezzük meg a nyelvi szolgálatot. A jelentéstevő tervezetében is látom, hogy nagy hangsúlyt fektet erre a kérdésre az elmúlt években. Nem csak a tolmácsolás, hanem a fordítás tekintetében is foglalkoztunk ezzel, alapvetően a kereslet oldaláról, ám további reformra van szükség, hogy a multilingualizmus politikáját finanszírozható módon tartsuk fenn, minden érintett fél erőfeszítését igényli ez majd. Az épületpolitikát illetően több jelenleg folyó projekt van, a KAD épület Luxemburgban tovább halad. Az büró tavaly nyáron döntött az én javaslatom alapján arról, hogy egy kicsit csökkentjük a tervezett épület köb űrtartalmát. Ez kb. 50 millió eurót költséget érint, és ezáltal Luxemburgban ugyanazt a négyzetméter kulcsot tudjuk alkalmazni, mint Brüsszelben, tehát 11 négyzetméter egy munkatársra, Brüsszelben és Luxemburgban is. Ezen az alapon tehát abban a helyzetben vagyunk, hogy a, hogy a 2400 Luxemburg munkatárs és 1600 külső munkatárs Luxemburgban olyan körülmények között dolgozhat, mint Brüsszelben. És ez kb. 50 millió eurós megtakarítást jelent. Hogy aztán lehet, hogy később, a bő, esetleg bővítések után újabb helyekre lesz a szükség, arról majd a következő ciklusban kell dönteni. Ám mindenképpen hibás döntés volna most költségeket eszközölni azért, hogy helyet csináljunk, amelyre aztán esetleg nem is lesz szükség a jövőben. A Martens épület Brüsszelben a menetrend szerint halad, tehát a tervek szerint 2016. április 1-én a parlament átveheti a, az épület külső burkát, és két évet tesz majd igénybe a belső kiépítés. November 17-én lesz a megnyitás, a megalapított költségkeretek között lesznek a költségek. Némi növekedés volt érzékelhető a biztonság tekintetében, mert arra jutottunk, hogy a bejáratnál külön biztonsági ellenőrésre lesz szükség, ezt pár éve még nem kalkuláltuk. A bizottság évente 800 ezer eurós alulfinanszírozást állapított meg, ám fontos hogy cél, hogy az Európa Történelem Háza minden nap nyitva legyen. Az átrium épület és az abban levő új létesítmények ez év szeptemberétől állnak már rendelkezésre, tehát látogatói csoportok és képviselői beszélgetések lesznek szervezhetőek. A Luxemburg vasútállomás átépítése is lezárul ebben az évben, és remélem ez is igazodik majd a, a történelem házának megnyitásához. Magyarán mindezek a projektek már a 2017-es költségvetésre nem lesznek hatással. Aztán a Hável épület renoválása is lezárul addigra, és itt kb. 300 új képviselői irodát tudunk majd elhelyezni aztán a mini parlamentárium Strasburgi megnyitása is ide sorolható 17-ben, meg egy hasonló Berlinben, Berlinben 16 májusában nyílik meg. Más szóval 2016 olyan év lesz, ahol nagyon sok döntés, amelyet hosszú éveken át hoztunk meg, meghozza most gyümölcsét, és 17-re kicsit tehermentesülünk majd. A jelentőstevő helyesen mutatott rá szerintem arra, hogy mindezek ellenére szükség van egy középtávú épületstratégiára. Ez talán kevésbé releváns a mostani ciklusra, ám jól tudjuk, hogy az épület politikai kérdések hosszú távú ügyek. Megfelelő előkészítésre van szükség, szerződéseket kell kötni, tervezni kell. Tehát ha a következő ciklusban épületpolitikai döntéseket akarunk hozni, ahhoz kell egy középtávú stratégia, majd ennek egy tervezete 2015. szeptemberében már bemutatásra került a bíróban. Itt a lényegi kérdés, hogy a Andris Park épület felújítása miképpen történjen. Rainer Willen alelnök erről már elmondta gondolatait. Itt a kérdés az, hogy milyen Eh, ambíciós szinten tervezzük meg a felújítást. Egy mindenképpen figyelembe veendő elem az a kérdés, hogy a nyelvi területeken milyen igényeink lesznek közép és hosszú távon. Jelenleg csak egy olyan ülésterem van, ahol mind a 24 nyelven lehet tolmácsolni. A többi teremben maximum 19 nyelven lehet tolmácsolni. Ugye minden nyelvre vonatkozó multilingvizmusra vannak vállalásaink. Nem az a gond, hogy nincs pénzünk vagy tolmácsunk, hanem a, az épületbeli infrastruktúra sok esetben nem engedi, nem teszi lehetővé, hogy azt a kötelezettségünket, mi szerint minden képviselő számára saját nyelvén tolmácsolat biztosítsunk, valóban biztosítani tudjuk. Ha ezt hozzátesszük azt, hogy középtávon Ciprusról beszéltünk, vagy akár gondolunk egy Szerbiára, Boszniára, Albánia, Macedónia, Montenegro, már ma is vannak olyan tagjelölt országok, amelyek akár 30 nyelvre felvihetik a rendszert. Tehát ha a mostani rendszerben akarjuk a tolmácsolat biztosítani, tényleg minden nyelven tudjon dolgozni a képviselő, ne csak papíron, akkor válaszolunk el arra a kérdésre, hogyan szervezzük meg a TR infrastruktúrát, hogy ne csak egy papíron levő jog, hanem gyakorlatban levő jog is legyen. Köszönöm szépen! Merci, monsieur le secrétaire général. Nagyon szépen köszönöm, főtitkár úr. Most pedig hallgassuk meg az árnyék jelentéstevőket, amennyiben szót kérnek. Rubik úr. Ja, eh, Köszönöm szépen a pontos értékelést. Azt hiszem az Európai Parlament új kihívásokat, különösen a biztonságpolitika tekintetében kell, hogy értékeljem, Nekünk kell dönteni jövőbeli kollégáink biztonságáról a következő évekre vonatkozóan akár. Ezért volna fontos számomra, hogy saját stratégiát dolgozzunk ki, amit akár a félautomatikus beléptetési rendszerrel, arcfelismerő rendszerrel, változás, hogy hogyan lehet belépni a házba. Az Ausztrál parlamentben már jó ideje úgy működik a dolog, hogy az őrök kapnak egy vetített képet a belépő szeméről, és aztán szkennelhető a személy, szerintem a mi munkatársaink beléptetését is nagyon egyszerű módon meg lehetne így szervezni. Persze a három munkahelyjel nem csak Brüsszel és Strasbourg, hanem Luxemburg tekintetében is meg kell oldani ezeket a kérdéseket, és fel kéne azt is, azt is el kéne gondolkoznunk, hogy a három munkahely koordinálásban hogyan tudunk, hogyan tudnak racionalizálni, észszerűsíteni, hiszen már csak az új nyelvi technológiák révén is hatékonysági hasznokat lehetne elkönyvelni, hogyan lehetne automatizált szolgáltatásokat nyújtani, vagy javítani, és így a munkát könnyebbé tenni. Egy második projekt, amiről döntöttünk, hogy évente 3%-os energiahatékonysági javítást kell elérni minden épületben. E tervekben kell mindezt figyelembe vinni, Erről, ezekről mi magunk döntöttünk, és akkor nekünk is kell végrehajtani. Végső soron ez komoly megtakarításokat hozhat az épület hatékonysági intézkedések révén, melyek hosszú távon megteremtnek számunkra a lehetőséget arra, hogy ezt a témát pozitívan tovább vihessük. Tarant kollégának csak azt szeretném elmondani, hogy az az óhaja, hogy a volt képviselők az a találkozója, amely Strasbourgban már egyfajta hagyományá vált, hogy határon át nyúló módon megszervezhető legyen egy találkozó, akkor lehet ezt megszervezni, hogyha van rá épülethely, a közben mikor fogadjuk a, a látogatókat Elzászból, Németországból. Tehát nagyon sok határon átnyúló, vagy hat, rendezvény folyik a régióból, Strasbourgból. Tehát nagyon intenzív időszakok vannak. Tehát különféle eh, tevékenységeket kell figyelembe venni, amikor e módosító indítványt értékeljük, és fontos, hogy megkapjuk minden politikai frakció aláírását ehhez, mert ez ennek a szociális aspektusai sem lebecsülendőek. Második pontként nagyon fontos a mostani válság fényében az Európai Parlament kommunikációs stratégiája. Ha megnézzük, milyen dezinformációs kampányok vannak Európán kívülről irányítva, Brüsszelben, Strasbourgban, európai szinten, civil szervezetek bekapcsolásából, szerintem az állampolgárok érdeke az, hogy mi az információs tevékenységünket erősítsük. Különösen a fiatal újságírók képzését értem ez alatt, lehetővé téve azt, hogy az Európai Parlament tevékenységét megismerjék, és tárgyszerű tájékoztást kapjanak, valamint a politikai munka összefüggéseit láthatóvá tegyük számukra. Szerintem egy ilyen európai sajtó, vagy médium és képzési központ különösen egy ilyen válsági időszakban nagyon fontos lehetne számunkra, és itt az egyes parlamenti képviselők is jobb kommunikációs lehetőséget kapnának a szociális médiumok révén. Ennyit szerettem volna a mi részünkről elmondani, mint fontos pontokat. Si, Monsieur Rubik, la parole est maintenant à Monsieur... Köszönöm szépen, Rubik úr. Delano úr a szó az SND nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt köszönetet mondanék eh, a hozzászólásokért, a prezentációkért, mind az alelnök részéről, mint pedig a főtitkár úr részéről. Nagyon érdekesek voltak ezek a előterjesztések, és életés eh, tevőnknek is köszönetet mondanék, aki példákkal is illusztrálta a különböző kérdéseket, a biztonsággal kapcsolatosan, a kibertechnika biztosításával kapcsolatosan, a sofőrszolgálattal kapcsolatosan. Szóval arra térnék most vissza, hogy még akkor is, hogyha csak 20%-ról van szó az összuniós költségvetésben, úgy gondolom, hogy nagyon fontos ez a költségvetés, mert ugye hát nyomon követjük mind az állampolgároknak a sorsát, mind az újságíróknak a sorsát, azaz nagyon pontosan, világosan kell, hogy fogalmazzunk és döntsünk arról, hogy mit fogunk tenni. Az S&D csoportban az foglalkoztat minket, hogy 3,9%-os a globális növekedés, míg az inflációt 1,7%-ra jelzik előre. Persze nem vagyok abban biztos, hogy ez a hivatalos szám, ugyanis vannak olyan országok, ahol 0%-os az infláció, és más különben adott esetben még nagyon is ta, ö, ö, hát panaszkodnak amiatt, hogy nem 2%-os az infláció, amely kellő növekedést idézne elő. Szóval mindez egy igazi kérdés, nevezetesen milyen is, hogyan is alakul az infláció valós számok alapján az Unióban, erre szeretnék választ kapni. Aztán van kettő olyan költségvetési sor, amelyek nagyon erőteljesen növekszik, az építkezés, illetve a biztonságnak a sor, amely utóbbi 30%-os növekedést mutat. Na most ez felteszi ezt a kérdést, hogy gyakorlatilag a költségvetésünkben, az Unióban nincsen beruházás, nincsen fejlesztés, én nem vagyok ehhez hozzászokva, akkor, amikor területi régiókban dolgoztam, ugye nyilvánvalóan a költségvetésnek kettő-kettő nagy fejezete volt nevezetesen a kiadások, a folyókiadások, és a fejlesztések, a beruházások, ha ez így lenne itt is, akkor ez sokkal átláthatóbbá tenni a költségvetésünket. Ott van persze a biztonságnak a kérdése, az épületnek a biztonsága, illetve a kiberbiztonság, Ezeket nem szabad persze elvetni, de a kérdés azért itt is az, hogy milyen tanulmányok készültek előzetesen, milyen szakemberi, illetve szakértői vizsgálatok születtek meg ezek tekintetében. Jól lenne, ha ez tervezett módon működne az Európai Parlamentben, és láthassuk azt, hogy a következő években mi fog majd történni, tehát ilyen perspektívába illesztve mindezt szó esett ugye az üvegablakokról, akár ugye a kantin esetében, és valóban ez mindenféle veszélyt jelentett. Több technikával lehetne ezt a kockázatot csökkenteni, és hát izgalmas lenne meg is mennünk azt, hogy milyen technológiákat vagy technikákat alkalmaznának e tekintetben mi mellett szólhatna a döntés azt is láthatjuk, hogy a különböző technológiai fejlesztésekre növekedések következtek be a múlt években, persze mennyi ideig lesz mindez így. Szóval Összefoglalva, itt nagyon fontos, hogy a működési költségeket és a fejlesztési költségeket világosan elhatároljuk. Ami pedig a sofőrszolgálatot illeti, és itt is további pontásoltokra van szükség, nevezetesen a számok mögött mi rejlik. Milyen pluszt fog hozni a sofőrszolgálat az Európai Parlament számára, illetve a képviselők számára, és mit fogunk igényelni a sofőröktől? Mit fog ez az ő számukra jelenteni? Milyen fajta státutumot kínálunk nekik? Milyen fajta feladatokat kell majd ellátniuk? Többféle feladat feladatot kell, hogy ellátsanak, milyen fajta képzésben fognak részt venni. Szóval számos kérdést vetesz fel, ezek tekintetében is szeretnénk jobban átlátni a folyamatokat. Aztán ott van a képviselő asszisztencia kérdés köre, nem vagyunk, illetve a papírmentesség és a, e, a, tulajdonképpen a bürotikának a kérdésköre, nem vagyunk ellene, hogy csökkentsük a papírfelhasználást, de Na most e tekintetben azért milyen módon működjön mindez? Ugye már a képviselőknek van olyan költségvetési forrása, amely kellő eljárásokat biztosít, és felmerül ennek kapcsán még az is, hogy hogyan férhetőek hozzá az Európai Parlamentnek a dokumentumai, akár a választói körzetekben, körzeteinkben. Itt is papírmentesség, papír ö, alapú információszolgáltatás felmerül. Aztán most áttérek egy más kérdésre, a tájékoztatás nyilvánvalóan nagyon fontos, a kutatási tevékenység is, a kutatásra persze szüksége van a képviselőknek, de ugye nagyon sokféle partnerrel szembesülünk, és hát nagyon sok felelős kérdés, felelős is van a parlamentben a e témában, e miatt adott esetben mi magunk képviselőként sem látunk kellően át itt a dolgokon, mármint abban, hogy kinek mi a pontos feladata kommunikáció kérdése valóban az Európai Bizottság és az Európai Parlamentnek közös képviseletet biztosítani kommunikáció szempontból, ez egy akár eset, akkor adott esetben egy jó felvetés is, de hogyan, miként? Ami pedig a mini planetáriumokat illeti, ö, ugye úgy gondolom, ö, hogy május 9-én ugye már felavatják a berlinit is, és hát hogy van ugye a, a brüsszeli, van a a Strasburgi, hát hova szaladunk előre, ö, milyen költségeket fog ez jelenteni, nem kellene inkább a tagállamokat felkérni, hogy ezek költségét magukra vállalják, magukra vállalják? Több javaslat hangzott el, a kantinokról már, mint abban az értelemben a kantinokat, amelyekkel szállítjuk, ugye hatalmas ládákban szállítjuk a dokumentációt Brüsszelből Strasbourgba, ugye több kamiont kell erre mindig igénybe vennünk, nem vagyok biztos abban, hogy nem lehetne csökkenteni ennek a költséget, például úgy, hogy közös felhasználással futtatnánk, küldenénk, szállítanánk ezeket a hatalmas vasládákat. És hát a kocsiknak is így módon a forgalma is megvizsgálandó. Apropó, hívei vagyunk annak, hogy az elektromos járművek kérdését megvizsgáljuk, főként a rövid távokon, például a pályaudvartól és a parlamentig, a pályaudvar és a parlament között például bölcs lenne az elektromos járműveket igénybe venni. És természetesen felmerül még a képviselők utazásainak a kérdése, hogyan lehetne csökkenteni az ide kapcsolódó költségeket. Nem, de persze a kérdés igazándiból az, hogy mely utazásokról van szó. A rövid utazásoknál nincs e tekintetben gondunk, de hogyha hosszabb távra kellene utazni, távolságra, akkor ez már, ez a kérdés feltevés aggasztó is lehet, de minden szempontra figyelemmel kell lennünk. Tisztelt, főtitkár úr, tisztelt alelnök úr, ezeket szerettem volna elmondani, nyilván a kollégák még hozzátesztek ehhez több mindent, míg azt mondanám ehhez hozzá, hogy a multilingvizmust fel kell fent kell tartanunk, a több nyelvűség alapvető fontosságú az Európai Unióban, és úgy gondolom, hogyha például a török nyelv megjelenik a jövőben, akkor miért ne? Ez egy jó hír lenne, egy jó fejleményt jelentene egy Ciprus esetében. Úgyhogy nem szabad, hogy spóroljunk a többnyelvűség kérdésén. Elnök, köszönöm szépen, és akkor az ECR nevében, az ICR nevében Ashworth úr most talán nincs itt az Egyesült Királyságbeli események miatt. Tovarc úr. Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. És aztán... Indrek kollega nyelvén is azt kell, hogy mondjam, hogy jó napot kívánok, és köszönöm. So uh, that's a short comment about what has been said about translation so far fordítása vagy a sok nyelvűséggel kapcsolatban csak annyit, hogy én folytatom tovább azt megszokott módon angolul és nem az nyelvemen. A számokkal kapcsolatban az E és H pontokon belül 4,3% és 46 millió kellene, hogy szerepeljen itt, de hát várom ennek a konkrét megerősítését. És jó lenne, hogyha elkülönítenénk a biztonság kérdését, és az itt megnőtt költségvetési kiadások kérdését, mondjuk az ír nyelv kérdését. Ugyanakkor elég ízléstelennek gondolom, vagy vélem, amikor me megkérjük a főtitkárt, hogy vegye fel kapcsolatot az ír képviselőtekkel, hogy lehet-e racionalizálni a Jonathan Swift A Modest Proposal című művében, ugye a nagy ö, ö, ö, krumpli vész utáni éjség során, hogy mennyire jó megoldás lenne, vetette fel szürreális módon azt a megoldást, hogy mi lenne, hogyha az ír bébikkel táplálkoznának, ezeket ennék meg a, a britek, és akkor két egyet ütnének egy csapásra. I think we have some second thoughts about Uh, the work in the constituencies. Ami a választóközötti munkát illeti, erre vonatkozóan nincsenek világos szabályok. Én egy olyan ország vagyok, ahol 1310 kilométert kell utaznom Helsinki-ig, Luxemburg van pedig akármilyen messze megy az országon belül, maximum 88 kilométert kell utaznia. Hát nyilván e, emiatt e, a, másképp kell számolni az ilyen országok képviselő esetében. Az utazásunk, utazásainkkal kapcsolatban Sokat beszélünk a, arról, hogy az utazásaink, hogy kell elszámolni, erről hogy kell beszámolni, de ez Gutenberghez közelebb áll. Ami a épületpolitikát illeti, ez ügyben is jó lenne egy kicsit világosabban látni. A mini parlamentáriumok kapcsán pedig, ahogy az elhangzott az imént, hogyha mini parlamentáriumot akarunk építeni mind a 28 tagállamban, akkor akkor kérünk menedékjogot. A sofőrszolgálattal kapcsolatban bizony az elektromos autókkal kapcsolatban A Tesla elég drága, ennyit mondanék. Ez tehát nem igazán megoldás erre a problémára. Ez inkább környezetbarátnak rátszani, még akkor is, ha nem vagyunk azok. Szagú nekem kicsit. Az elnék előadó ülés során a, a, a, sokan beszéltek erről ezekről a ládákról, a kantin néven is ismert ládákról. Én inkább magáról az elefántról beszélnék, az elefánt a szobában, ugye, ahogy azt szokták mondani. A kényes kérdés az, hogy miért járunk egyáltalán Strasbourgba. Hogyha ezeket ki tudjuk javítani, ezeket a hiányosokat, akkor végül szerintem nagyon jó lesz az jelentés. Köszönjük, mondja az elnök, most pedig megadom a szót Mázsi úrnak, aki Miriada eh, asszony elégedésének eh, adhat majd hangot. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt alelnök úr, tisztelt főtitkár úr. Ez az Európai parlamenti költségvetést vizsgálva nagyon érzékeny kérdésekhez jutunk el, nevezetesen a biztonságnak a kérdéséhez, a személyzetnek a kérdése, az épületeknek a kérdései is felmerülnek, a személyzet a jogállásának a kérdésé is itten szó esik, illetve a munka feltételekről, amelyekben részesülnek a képviselők. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a ma délutáni eszmecserénk streamingben megy ki, azaz internetes közvetítésen megy keresztül, miközben a költségvetési vitának az elején, az egész elején tartunk. Volt már egy első eszmecsere az árnyék jelentéstevőknek a jelenlétével, és ez egy nagyon tartalmas egyeztetés volt, amelyen megfogalmaztunk számos, de számos kérdést. El kell, hogy mondjam, nem vagyok egészen biztos abban, hogy nagyon ügyes dolog az, hogy a mai délután során arra tesszük a hangsúlyt, hogy milyen hiányosságok érvényesülnek a biztonság intézkedésekben. Sőt, abban sem vagyok teljesen biztos, hogy kellő respektussal vagyunk a személyzet iránt, hogyha most arról beszélünk, hogy milyen fajta módon alakítjuk az állásokat, akár állások megszüntetésével, vagy akár hogyan alakítjuk át a jogállását a személyzetnek. úgy gondolom, hogy nem is feltétlenül ez a kellő hely és fórum, hogy most arról beszéljünk, hogy milyen fajta juttatásokban részesülnek az európai képviselők, hol vannak növekedések, és itt tovább, és úgy tovább, és így tovább. Éppen ezért én az észrevételeimet most nem mondanám el, hanem majd a legközelebbi ülésünkön, akkor, amikor a mi csapatunk és az Európai Parlamentnek a bűrója, az elnöksége leül egymással, mert itt nem kívánok most különböző politikai megfontoltságú nyilatkozatokba bocsátkozni. Elnök, Valid úr. Grazie, Presidente. Ringrazio anch'io. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Ingrid Tarannak ezt a jelentés tervezetet. Jó néhány nagyon hasznos elgondolás is szerepel benne, amelyek mindenképpen vita alapot képeznek. Az európai intézményekre igen nagy nyomás nehezedik a média részéről, a parlament sem kivétel ez alól. Itt van a Brexit, a brit kilépés ügye, mindenki beszél erről. Ez a fő téma manapság. Nyilván nagyon rosszul veszi ki magát, hogyha több pénzt költ mondjuk az Európai Parlament. Vannak olyan tagállamok, ahol nagyon komoly megszorításokat kell bevezetni, vannak olyanok, ahol egy kicsit ne, könnyebb megmagyarázni azt, hogyha a parlament komoly összegeket köt egyébként teljesen nyomodon. Éppen ezért Az 1,7%-os inflációs rátát egész egyszerűen nem hiszem el. Az Európai Bizottság részéről is vannak itt többen, talán érdemes őket is megkérdezni. Több tagállamban konkrétan deflációs nyomás van, nem infláció, úgyhogy ez egész egyszerűen szerintem nem egy korrekt eh, számadat. Az ötödik költségvetési eh, fejezet kiadások tekintetűen, hogy csak 20%-ról beszélnénk, hát nem tudom. Jelentősen növekednek a biztonsági kialások 21 kal gélik az ilyen nyelv miatt, összesen 17 millió euró tehát. Szerintem bármiféle eh, növekedés elfogadhatatlan a jelenlegi körülmények között racionalizálni kellene a kiadásokat, nem növelni. Tavaly az utolsó napokban 10-11 eurót tudtunk össze söpörni. Biztos vagyok benne, hogyha neki gyűrközik a főtitkár úr, akkor idén is hasonló nagyságrendű megtakarítást tud majd találni. A alkalmazottak bérkiadásával kapcsolatban egyetértek a javaslattal. A megtett kilométerek utáni elszámolás 200 kilométernél kisebb távolság esetében mindenféle bizonyíték nélküli is megtérítik az utazás költségeit. Szerintem fontos megmutatni a polgároknak, hogy hajlandóak vagyunk a közvetlen kiadásaink csökkentésére, és akár csökkentéseket is elfogadunk, mi magunk is beljebb húzzuk a nadrág szíjat. Ami az autó utazást, illetve sofőrszolgáltat illeti, szerintem egész egyszerűen egy, egy shuttle busz, amely oda-vissza jár a parlament és a reptér között, bőven elég lenne, a napi díjunkból bőven taxiba tudunk ülni, hogyha szükségünk van erre. Jó, ci una tratta ehm, Tehát eh, a reptérre és a reptérről beszállítani és kiszállítani a képviselőket egy kis buszokkal megoldható, de egy ilyen kvázi taxi szolgáltat működtetni szerintem túlzás. Arról nem is beszélve, hogy vonattal is nagyon jól el lehet jutni negyed óra alatt a reptére. Csak ezért egész fottát fenntartani, és sofőröket, hát ez eléggé túlzásnak tűnik. A delegációs kiküldetésekben biznisz osztályon, S osztályon utazni, szerintem ez megint csak túlzás miért nem utaznának turista osztályán, hogyha lehetséges ez? De, hogyha az utazási iroda által ajánlott jegy mindig turista osztály lenne, 750 képviselőnél ugye ez rengeteg pénzt jelentene. Buona iniziativa. Purtroppo la volontà dei MEP è stata... A kantinnal, a mezzel kapcsolatos tavalyi ötlet úgy tűnik, hogy nem működött. Illetve bocsánat, ezt a szolgáltatást, ezt a dobozok, amelyeket Strasbourgból Brüsszelbe oda-vissza utaztatunk, ez, ezt meg akartuk szüntetni, úgy tűnik, hogy nem működik, persze nekem is van, hogy az autóm tele van mindenféle dokumentumokkal, de hát miért nem vetnénk fel a Brexit-tel párhuzamosan azt is, hogy egy székhely legyen az Európai Parlamentnek. Teljesen abszurd, hogy havonta oda-vissza ingázunk Strasbourg és Brüsszel között. Ezzel lehetne aztán igazán sok pénzt megspórolni. 60 millió euróról beszélünk évente, ez rettenetesen nagy összeg ezt megint csak lehetne csökkenteni, vagy teljesen megszüntetni. A képviselői szervezetek, a volt képviselői szervezetek, amelyek sok pénzbe kerülnek, és aztán folytathatnám még tovább és tovább, de ezekről majd részletesen beszélhetünk később is. Van egy kérdésem a főtitkár úrhoz. A berlini parlamentáriummal kapcsolatban kinek az ötlete volt ez? nem igazán látom értelmét annak, hogy Berlinben egy ilyen legyen. Brüsszel, Strasbourg rendben van, de Berlin, ennek sem értelmét nem látom. Köszönöm, az utolsó hozzászólónk, egy árnyékreadó. Zöldek. Zöldek részéről nincs itt senki. Más fél órát szántunk erre a szülésre, Tarand úrnak pedig azért, mert Tarand úrnak el kell érni a repülőjét, ezért hogyha szeretnék, hogy meghallgassa önöket Tarand úr, akkor ezt roppant röviden és összefogottan tegyék. Mielőtt elmegy, Tarand úrnak van esetleg valami mondani valója? Szeretne egy rövid nyilatkozatot tenni? No, 11 minut. Még van 11 percem, úgyhogy nem. Itt a Claire Modi. Claire a szó akkor. Thank you very much. Uh, and I'll respect... Köszönöm szépen. Én is, nekem 11 perc elég is lesz. Többen elmondták, hogy ez egy nagyon jó jelentés. Valóban nagyon világosan fogalmaz. Két Két fontos kérdés. Először is az inflációs adat, a mindenképpen ehhez kellene tartanunk magunkat. Szokásos és szokatlan kiadások is vannak, de hát mindig vannak váratlan és szokatlan kiadások évről évre. Talán ezt kellene inkább valahogy normális mederbe terelni, hogy ne legyen minden évben egy ilyen váratlan, szokatlan kiadási rubrika. Második a hatékony költségvetés készítés, illetve teljesítményorientált költségvetés készítés. Erről sokszor beszélünk itt a parlamentben, ezen elveket jó lenne, hogyha mi magunk is követnénk. Hogyan tudjuk magunkat ehhez tartani, ez felmerül főként például a biztonsági kérdésekben, illetve az épületpolitika kapcsán. És aztán két apróbb kérdés, ez a kettő volt az igazán fontos, két apróbb kérdés. A 20-os bekezdésben szereplő szöveget, ha jól értem, akkor nem te, eh, eredményorientált egyes kollégák fellépése, hanem inkább eh, mennyiségre mennek rá, tehát éppen ezért inkább minőséget és mennyiséget kell mérni a képviselői munkában. A 21-es ponttal kapcsolatban pedig én kiegészíteném ezt azzal, hogy független auditot is végezhetnénk az általános költségtétéssel kapcsolatban, azt hiszem, hogy az olcsóbb lenne. Köszönjük, Gáder Zába asszony. De, eh, respecto al informe que ha presentado. Köszönöm, köszönöm szépen. alapvetően a talandul által elmondottakkal egyet kell, hogy értsek, mert, mert eh, egy formán gondolkodunk ez ügyben, ugyanakkor egy-két megjegyzésem lenne. Az, ahogy az Európai Parlament költségvetése felépül, évről évre készül egy ilyen konszolidált költségvetés, és mindig az a benyomásunk, hogy rendkívüli eh, helyzetre való tekintettel rendkívüli kiadásokra van szükség. Vannak tehát rendkívüli kérdések, amelyeket aztán hozzácsapnak a megszokott rendes éves költségvetéshez. Aztán a következő évben ezt az egészet egy kalap alá veszik. Az éves összehasonlításokban mindig így alakul ez, soha nem láttuk ennek az ellenkezőjét. Delano úr említette, hogy a költségvetés különböző részeinek az elkülönítésre lenne szükség. Egyrészt a működtetési költség, a visszatérő költségek, illetve a hosszabb távú úgynevezett befektetési jellegű költségek, amelyeket be lehet a, a költségvetésbe építeni, amelyek tervezhetőek a jövőt illetően. Lehet, hogy nem ma kellene igazán az épület politikáról beszélni, illetve a biztonsági eh, kérdésekről. Ez nagyon bonyolult összetett kérdés, rengeteg dokumentumra, tanulmányra kellene utalni, de az itt a Költségvetési Bizottságban hozott döntéseket illetően mi mégiscsak Költségvetési eh, Bizottság vagyunk, hogyha valóban eh, el kell döntenünk, hogy mire adunk ki pénzt, akkor tudnunk kell a részleteket is. De az egész egyszerűen nem elég, hogy egy ilyen, mondjuk biztonsági kiadások terén kapunk egy ilyen nem túl részletes listát. Ez szerintem édes kevés. Ami a biztonsági kiadásokat illeti, nos itt nem szabad, hogy elszálljon velünk a ló, ne akarjunk azért aránytalanul nagy, ne akarjuk magunkat aránytalanul nagy költségekbe verni. Ez a hosszú távú épületpolitikára is ugyanígy igaz. A SPÁK épület, polonis SPÁK épület felújításával kapcsolatban például igen, hogy egy, hogy egy apróbb felújítást végzünk rajta, vagy egy teljes átalakítást, igazi renovációt akarunk. Egy költség hatékonysági elemzés alapján tudnánk talán eldönteni ezt. 14 millió extráról beszéltünk, amely segítheti a parlamenti képviselők munkájának javítását. Jelenlegi kontextusban szerintem ez szükségtelen nem kell az empowering members célra, azt hiszem így fogalmazták meg a 14 millió, mire fordítjuk majd. A contratar asistentes aumenta más allá de... Az is felmerült bennem, hogy az asszisztensek fordított kiadások miért nőttek aránytalanul jóval nagyobb mértékben, mint az 1,7%-os inflációs adat, amit egyébként én magam is megkérdőjelezek. És még egyszer hadd hangsúlyozzam, mert elhangzott a házon belüli kutatószolgálat, mindaz a sok szakember, akik a rendelkezésünkre állnak, azt hiszem, hogy információ túladagolásban szenvedünk. A közelmúltban három különböző szolgálat, osztály három különböző jelentést készített a makrogazdasági felügyelet kérdésében, hát el se tudom dönteni, hogy melyikre kellene olvasnom, melyikre kellene utalnom. A parlamenti belüli dokumentációs és kutatószolgálat azt hiszem, hogy egy erős túlzás. A tolmácsolással kapcsolatban tavaly azt hallottuk, hogy volt egy, van egy terv arra, hogy van, -e, van egy eléggé, akkor eléggé vitatott terv a tolmácsolási szolgálaton belüli problémákról. Szereztünk tudomást, hogy bizonyos fülkéket néha be kellett zárni, nem volt egyszerűen egész tolmács, illetve nem volt erre elég pénz. A többnyelvűség került így veszélybe. Mi a legfrissebb fejlemény ezen a téren? Remélem erről tud valamit mondani a főtitkár úr. módon kifutunk az időből, de hogyha valóban tájékozottak szeretnénk lenni és úgy dönteni, akkor több információról van szó. Jöttem a kiasszony. Köszönöm szépen, és köszönöm a tájékoztatást. Mégis továbbra is azt hiszem, jó lenne, ha több tájékoztást kapnánk a biztonságról, a felújításról és az épületpolitikáról nem elég egy általány összeget meghatározni az épületpolitikára, felújításra vagy biztonságra. és tudni kell a képviselőnek, meg a tisztviselőknek is, hogy mit költünk egy-egy épületre, úgyhogy ennél pontosabban kéne lebontani még egyszer a biztonságpolitika, épületpolitika és a renovációs költségeket. És hát nem lehet szó nélkül hagyni legalább röviden a Strasbourg és az egy székhely kérdését sem. Köszönöm szépen, még mielőtt távoznak körünkből, azért, hogy hazamenjen a saját országába, és megünnepelje az észköztesság függetlenségének az évfordulóját. Jelentéste úr, öné a szó, hogyha szót kívül. President, I, it's not uh, because I... Köszönöm, nem azért, mert ne tartnám tiszteletbe a költségvetési eljárást, de hazámnak, Észtországnak a függetlenség bizony nagyon nagy dolog, és európai dolog. A vita egyes résztvevőinek hozzászólásait köszönöm. Igyekszem a szakbizottság és általában a parlament tagjait képviselőt meggyőzni arról, hogy az én tapasztalatom szerint a főtitkárság nagyon jól dolgozott, jól nyújtott információt, de hát azt kérik tőlük, hogy meg pontos kérdésekkel segítsük ezt a tájékoztató munkát. Remélem, hogy ez a dolog összejön majd. Jól tudjuk persze, hogy más és más politikai frakciók ülnek itt körben, és ez a módosítókban is tükröződik majd, amelyet benyújtanak. már itt a tervezetben sem tudtam minden érvet megjelenteni, bár igyekeztem egy középutas megoldást találni végig. Ő is említette, hogy például az inflációs számítási képletet, képletet foglalkozni kell, meg vannak más ügyek is, amelyekkel foglalkoznunk kell. És úgy tudom, van egy új menetrendünk is, tehát áprilisra kerülne plenárisra a téma. Mindezt figyelembe véve próbáljunk dolgozni ezeket a kérdéseket, és még egyszer elnézést kérek azért, hogy el kell mennem. avec vous demain, monsieur Taran. Önnel leszünk a holnapi napon is teljes szívvel, Taran úr. Hölgyeim és uraim, a tolmácsok 16.45-ig vannak a rendelkezésünkre, és ezért, hogyha kellően tömören fogalmaznak, azért nagy köszönetet mondanék önnek. Manka úr! Ďakujem, pán predseda. Ja sa sústredím iba na dve kľúčové veci. Köszönöm szépen, elnök úr. Két központi kérdésre fogok koncentrálni. Nagyon sok dolgot mondhatnék, de csak kettőt fogok mondani. Amikor a 2015-ös költségvetést néztük, akkor 1, 7%-os inflációval számoltunk, és aztán alig haladta meg az egy, a nullát az infláció, 0,6 volt például, Németország 0,1% Franciaországban. Tehát TORZ indexek alapján számolunk. Szerintem az aktuális információ, inflációs adatokból kell kiindulni, mert különben nagyon eltávolodunk az évek alatt a valóságtól. Valódi árak, árindexek és inflációk alapján kellene most már legalább éve, ö, öt évente egyszer egy költségvetést készíteni, és akkor időről időre ehhez visszatérni. Ez lenne az első elmondani, mondani, mondani való. Második, főtitkár úr, a 2000 15-ös biztonsági kiadások után 2016-ban és 17-ben is tovább kell növelni ezeket a kiadásokat. De jó lenne látni a pontos költségszámításokat, hogy mitre számíthatunk, hiszen 5 milliót költség, mondta 2016-ra, aztán 30-at 2017-re, úgy tűnik, hogy nem láttunk világosan. Lássuk az egészet, az egész tervet egészében, és aztán majd ez alapján el tudjuk dönteni, hogy jóvá hagyjuk-e, avagy sem. Végezetül az Európai Bizottsághoz rengeteg szóbeli és írásbeli kérdést intéztünk, ezek csökkentésével is óriási pénzeket takarítottunk meg. Szerintem az új költségvetésben is tükröződnie kellene ennek. Csögyati, s'il Grazie Presidente, eh, anch'io voglio ringraziare il relatore per il lavoro. Köszönöm elnök úr. Én is köszönöm Taran úr munkáját, így távol is. Egy-két kérdésre szeretnék mindösszesen kitérni, hiszen nagyon sok fontos és hasznos dolgot elmondtak már a nagyra becsült kollégák. Ezeket nem is ismételném meg. Először is egy kicsit könnyedebb megjegyzéssel kezdeném. Gyakran, amikor eh, ilyen maihoz hasonló üléseket tartunk, akkor olyan, mintha egy nagy építőipari cég eh, igazgató tanácsának ülésén ülnénk, eh, és nem a közvetési Bizottságban. Ambiciózus projektekről, adatokról, százalékról beszélünk, csak úgy röpködnek a milliók. Arról is beszéltünk, hogy milyen, hogy, hogy az Európai Parlament egyes épületeiben hány WC működjön. Nyilván ennél sokkal politikai megközelítésre van szükség, politikai irányból kell közelítenünk ehhez, hisz még csak politikusok vagyunk. Az épületpolitikáról sokszor beszélünk, elmondjuk, hogy régiek az épületek, 25-30 évesek, nos, a francia nemzetgyűlés, a francia parlament 1722-ben épült az olasz parlament, 1650-ben, 1992 ben a Westminster, tehát azt mondani, hogy a parlament épületei milyen régiek és elavultak, ez eléggé abszurd. Ez teljesen természetes. Beszélünk arról, hogy patkányt láttak az épületben, vagy nedvesedik, gombásodik valahol a fal. Ez, ez szerintem nem más, mint euroszkeptikusokat láttak, nem politikányt igazából a folyosókon. A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban nem várok igazából erre választ, de ez egy olyan általános kérdés, Igen, igen, mindjárt befejezem, elnök úr. Mi az igazi mennyire igazán veszélyeztetett parlament, hol vannak a gyenge pontok biztonsági szempontból, hova tudjuk belőni, besorolni a parlamentet, ezt jó lenne tudni, hogyha tényleg a küszöbön áll egy biztonsági veszély, akkor valamit tennünk kell. Az Európai Parlament költségvetése nem az a hely, ahol meg, amin keresztül meg kellene védeni magunkat. Itt vannak például a, a, a sofőrök, a sofőrszolgálat, hogyha tényleg komoly veszély van, akkor azonnal reagálni kell, nem megszokott eljárásrenden keresztül kell tenni valamit. Hogyha van egy rendszerszerű kockázat, akkor azonnali fellépés szükségeltetik, nem a megszokott, soha véget nem érő belső menetrend. Hogyha például a munkavállalói jogokkal kapcsolatos kérdés sem merül fel, akkor erre is megvannak azok a szervezetek, akik ezzel foglalkoznak. Ha nem ismerik őket, akkor szívesen megadom a kontaktjukat. Köszönjük. Zdehovski kollega a következő hozzászólás. Předsedo, vážený pane generálni sekretár. Köszönöm szépen. Jönök úr, főtitkár úr. Alelnök, úrak, méghozzá e- két, számomra két legkedvesebb alelnök ül itt, és tisztelt társ előadók. Mindenkinek köszönöm a kiváló jelentést. Nem fogom megismételni a már elhangzott gondolatokat, amelyekkel jórészt egyetértek. Én csak egy dolgot emelnék ki, a 28-as pontot nevezetesen, ahol jelentéstevő üdvözli azt az előlépést, ami a tolmácsolás és korítás szolgáltában adódott. A KONT szakbizottságban vele úr, <clears throat> ma már eszmét cseréltünk arról, hogy mit értsünk e helyett. Nagyon-nagyon érdekes eszmecsere volt ma reggel a KONT ülésén. Nagyon nagy különbség van a minőség és a mennyiség kötött a tolmácsolási szolgálatban erőteljesen hiszek abban, hogy a minőség kéne, hogy a mennyiséget fölött érvényesüljön, nem számokat, meg óraszámokat kéne méricskélni, hogy ki hány órát dolgozott, a minőségre kellene koncentrálnunk, amikor értékelünk a következő évekre vonatkozóan, és tervezünk a tolmács szolgálatban. Pisztevoti Krisztofor úr, köszönöm. Főtitkár úr, Hoz fordulok kérdésemmel. Egy kimerítően kell átnézni, átilagítani az Európai Parlament költségvetését. Tavaly is idén is jó munkát végeztünk ettéren. Tarant úr is kiváló jelentést tett le az asztalra. Fontos, hogy ne okozzunk kárt az Európai Uniónak, és ne hajtjuk az euroszkeptikusok már a vizet. Ugyanakkor az Európai Parlament a, az unió teljes költségvetésének egy elenyésző részét teszi ki, és az unió költségvetésének a többi részéről nem beszélünk, ahol aztán tényleg rettenetesen nagy összegek megtakarítására lenne lehetőség. Hiszen végül az Európai Unió pénzügyi érdekeit, amikor védjük, akkor valahogy mindig mi találjuk magunkat a frontvonalban, a tűzvonalban. Hogy van ez? Azt hiszem, hogy a parlament az Európai Unió te költségvetésének teljes egészéhez képest na nagyon is önmegtartóztató, és nagyon jól bánik az adófizetők pénzével, de hát hogyha a parlamentet gyengítjük, akkor az unió egészére ez kihatással van. Éppen ezért pont az EU-szkeptikusok kezére játszanánk ezzel. Egy másik fontos megállapítás, mi történik majd a jövőben, erről beszéltünk. De tisztában vagyunk azzal, hogy egy európai parlamenti képviselő fizetése harmadát teszi ki az Európai Bíróság egy bírájának. És utána persze vannak, akik még ezt is nagyon soknak találják, politikai tőkét próbálnak kovácsolni ezekből a számokból, miközben látjuk, hogy nem mindegy, hogy mihez hasonlítunk. A, kíváncsiak lennénk arra, hogy pontosan milyen megtakarításokat sikerült eszközölni. Fontos, hogy a saját választókörzetükben gond nélkül tovább dolgozhassanak a képviselők, nem szabad lehetetleníteni a munkájukat. Persze, a megtakarítás ez fontos, de úgy kell spórolni, hogy ezzel ne lehetetlenítsük el a képviselők munkáját. Egyáltalán nem zavarna, hogyha egy európai parlamenti képviselő olyan fizetést kapna, mint egy átlag Brüsszelben dolgozó. Én hajlandó vagyok, én magam is meghúzni a nadrágsziat. Persze, de a bürokráciával kapcsolatos kérdéseket próbáljuk csökkenteni, miközben a bürokráciát mi magunk növeljük. A parlamenti kérdéseket is felvetette valaki, hát hagyjuk el ezeket, és akkor ezzel rengeteg pénzt tudunk megspórolni. Hogyha valóban komoly és sürgős kérdések merülnek fel, akkor ezek, ezek, erre megvan a megfelelő eljárásrend. És hát a parlamenti kérdések órája rengeteg pénzbe kerül, általában a parlamenti hát a feltett kérdések rengeteg pénzbe kerülnek, és mindenkinek pupa hátára. A, a bürokrácia csökkentése szerintem ez, ezzel két legyet ütnénk egy csapásra. Köszönjük, utolsó hozzászólónk következik. És ez én magam leszek. Valóban az Európai Parlament költségvetése kisújú az uniós költségvetéshez képes, de ez az egyetlen olyan költségvetés, amelyre ráhatással bírunk, és a mi szavahihetésünk attól függ, hogy milyen komolysággal, szigorral lépünk fel akkor, amikor az Európai Parlament költségvetését ha szavazunk meg, better legislationről szoktunk beszélni, gyakorlatilag most már ö, ott tartunk, hogy semmiféle ilyen típusú ugye jogalkotási javaslat nem jön az Európai Bizottságtól. Na most gondoljuk végig a dolgokat, figyeljük meg azt, hogy hogyan lehet a közkedásokat kellően kordában tartani, kiváltképpen akkor, amikor az Európai Parlament kiadásairól van szó. Még egy dolog. Tavaly nagyon megdöbbentünk akkor, amikor kiderült, hogy milyen mértékben és hogyan növekedett a bér, bértömeg, és milyen fajta intézkedéseket hoztak azért, hogy az Eurostat kellő statisztikákkal rendelkezzen, ideje korán, kellően korán, hogy ne olyan sok hatással szembesüljünk, mint amilyennel szembesültünk 2015 végén, ami pontosan mutatta azt, hogy teljes mértékben az igazgatási dolgokban gondok voltak. Én híve vagyok az éves költségvetési tervezésnek, Márpedig főtitkár úr 2015-ben olyan bérleti költségeket ö, vittek keresztül a költségvetésen, amelyek a 16-os évre vonatkoztak olyan transfereknek a révén, hát csoportisításokat, amelyek az elnöki hatáskörbe tartoztak. Szeretném, hogyha ön megerősíteni, hogy az éves költségvetési tervezést és logikát érvényesítjük, és az adott évkiadásait veszük figyelemben, akkor, amikor az adott évnek a gazdálkodásával van dolgunk, és nem az N plusz egyedik évnek ezeknek a költségeit úgy csoportosítjuk át. Tehát ezzel tenni azt, hogy a Költségvetési Szakbizottság csak olyan csoportosításokkal foglalkozott, amelyekre hivatott. Köszönöm szépen! Hát Köszönöm szépen, elnök úr! Megpróbálom a témába vágó válaszokkal megválaszolni a kérdéseket, amelyek sok esetben egymást is átvették, úgyhogy nem akarom megismételni minden választ magamat már csak az idő gazdálkodás miatt sem. Először az infláció kérdéséhez. Hát, hogyan jutottunk az infláció ezen értékeléséhez? Az Európai Bizottság nyilatkozatára alapozunk minden költségvetésben, és az Európai Központi Bank értékelése a kiindulási alap az infláció becslésünkben, tehát nem magunk alakítjuk ki ezt a számot, hanem minden költségvetési intézmény számára ezek az irányadóak. Másodszorban felújítás. A modern épületeknél az a helyzet, hogy 25, maximum 30 évenként fel kell újítani őket. Egyébként idősebb épületeknél is ez a helyzet. Említették, hogy mi a helyzet a Westminsterrel. Nos, a Westminster saját felújítását erősen elhalogatta, mert szeretnek ott ülésezni az épületben a képviselők, és nem egy névtelen teremben, amíg felújítás folyik, és a végén most azt, hogy 6 milliárd fontba fog kerülni az elhalagatott felújítás. Tehát minden épületben kell felújítani, és mint mondottam, hogyha azt halogatjuk, akkor még drágább lesz. A mi esetünkben a SPAC épület nem a parlament által a saját magát épület épület, hanem konferencia központként épült egy privát konzorcium részéről, szerint az ő elgondolásaik szerint, és aztán később ajánlották fel a parlamentnek. Tehát nem mi határoztuk el pontosan, hogy épüljön. Készen kaptuk. Az, hogy egerek vannak itt, vagy patkány, lehet, hogy anekdóta csak, de van egy olyan elektromos rendszerünk van, amelyek már, nincs, ha már nincsenek alkat részek, és hogyha adott esetben ki kéne üríteni az épületet, arra vonatkozóan technika sincs, egy szó mint száz fel kell újítani az épületet. A kérdés inkább az, hogy hogyan, nem az, hogy mikor. Hogy egyszerűen egy pótlás legyen, tehát hogy egyszerűen a elévült eszközöket lecseréljük, vagy egy nagyra törő projektben energiahatékonyság, környezetvédelmi sztenderdek mentén újítjuk fel, vagy esetleg plusz funkciókat is beépítünk a parlamentbe emlékeztetek arra, hogy egyre nagyobb számban egy, növekednek a, a tagállamok és a nyelvek számai. El kell gondolkoznunk arról, hogy a multilingualizmus továbbra is fenntartható ebben a formájában, vagy sem. Ha igen, akkor megfelelő ülésinfrastruktúrákat, termeket kell felszerelni a nagyobb számú nyelvek nek megfelelően. Ezt a döntést a büró kell meghozza egyik vagy másik irányban, és persze ez politikai döntés lesz alapvetően. A sofőrszolgált ügye is felmerült, hogyan lehet a, a külső szervezéssel kapcsolatban több gond felmerült, az is elhangzott, hogy nem minden biztonságbeli kérdés kéne nyíltan megvitatni, ezért nem szeretném itt most ezeket megbeszélni, ám a megfelelő fizetés, szociális jogok, túlóra, képzés kérdéseit tekintetében jobb, hogyha a saját alkalmazottainkat építjük fel úgymond hosszabb távon, mint hogyha váltogatjuk a külső szolgálatokat, akiknek hátterről nem is nagyon tudunk semmit. A jelentős tevő maga is beszélt arról, hogy ne volna lehetőség a régiók bizottságával és az ekoszokkal egy mélyebb együttműködés kiépíteni ezzel ebben a körben. Az elmúlt években nagyon jó tapasztalatokat szereztünk e tekintetben. 60 munkatársat integráltunk a saját szervezetünkbe ezekből az intézményekből, akik jó minőségű munkát szolgáltatnak, és nem került ez egy fillébe sem az adófizetőknek. Nagyobb tudományos szolgálatunk van most már, egyáltalán, és a két bizottság, a szakbizottság végre kapott saját részesedést a tudományos kutató szervezetből. Aztán az együttműködés, az informatikai területen, vagy például a csúcs teljesítmények idején a fordításban, biztonsági szolgálatokban tudunk áttenni kapacitásokat a három intézmény közötti együttműködésben, és ez tovább mélyíthető lehet. A nyelveket illetően a parlament ragaszkodik ahhoz, hogy minden nyelven dolgozzunk. Ma 24 nyelven holnap talán 25 nyelven, középtávon akár 30 nyelv is lehet a nyelvek száma, hiszen demokratikus alapjogról van szó. Ha azonban ezt garantálni szeretnénk a jövőben, akkor hatékonyan kell megszervezni a nyelvi szolgálatokat. Az, ha, nem, ha bővítjük a nyelvek számát, és nem tesszük hatékonyabbá a szolgálatot, az hosszabb távon szerintem nem tartható. Ezért az elmúlt években a parlament egy sor olyan döntést hozott, melyek révén költséghatékonyabban tudjuk megszervezni. Jobban tervezzük a üléseket, elkerüljük az éjszakai üléseket, jobban ellenőrizzük a delegációs nyelvválasztást. Vannak azonban ezen túl is potenciális lépések, amelyeket meg is kell tennünk a következő években, tehát a hatékonyság nem mellékkérdés, hanem kulcs eleme, feltétele annak, hogy a változó körülmények között továbbra is fent tudjuk tartani a multilingualizmust. Persze a minőséggel, erről beszélünk is, a tolmácsokkal is intenzíven tárgyalunk erről. Az év elején folytattam párbeszédet, és folytatom a párbeszédet ebben az ügyben. Ami a mini parlamentárium ügyét illeti, az elnökség döntött arról, hogy két ilyen mini parlamentáriumot nyit, egyet Strasbourgban, ahol több mint ezer látogatónk van évente, a plenáris termen kívül is, viszonylag költséghatékony, és igyekeztünk jóvá hagyatni. Aztán a bíróban döntés született arról, hogy Berlinben is nyíljon egy mini parlamentárium. Azért jó, mert a Brandenburgi kapu az igen közel, az Unterdél Lindenen tudtuk elhelyezni, ahol viszonylag kisebb eszközökkel viszonylag nagy számú polgárt tudunk elérni, anélkül, hogy Strasbourg vagy Brüsszelbe kéne jöjjenek. Ha az a projekt siker lesz, akkor el lehet gondolkozni arról, hogy talán más helyszíneket is lehetne találni, ahol ez a gyakorlat folytatható. Azon azt kell dönteni, hogy sikere az vagy sem. Ha siker, akkor a büró kell foglalkozzon a dolog továbbvitelével, ha meg nem siker, akkor abból le kell vonni a megfelelő konzekvenciákat. Az éttermek, kantinok ügyében hogy többen beszéltek erről. Meg lehet osztani a kollégákkal az a utazóládát. Lehet, hogy nem is, nincs is szükség már utazóládára. Tehát ezt a kérdést megoldhatjuk, úgyhogy csökkentjük az utazóládák számát. A biztonság ügyében ha most nem reagálnánk a megváltozott politikai és politikai helyzetre, ez nagy hiba volna, súlyos hiba volna. Tehát ezt a felelősséget vállalnunk kell, ezért dolgoztuk ki javaslatokat, meglátjuk, miképpen változik a fenyegetettségi helyzet. A legfrissebb biztonsági technológiai sztenderdek szerint kell kialakítanunk a bejáratokat, olyas, úgy, ahogy most látjuk a Luxemburg téri bejáratnál Brüsszelben. Ez az új norma, ehhez kell igazodni a 2016 és 17 év során minden épület résznek. 2017-re előrányoztunk, javasolt bizonyos eszközöket, ám már 16-ban is kell folytatni a munkát, és át kell tennünk kevésbé sürgető témákról forrásokat, hogy például a brüsszeli kisebb beáratok már 16 év során is ezen források átételével felújíthatóak, átalakíthatóak legyenek. A képviselők eszközeinek kiegészítéséről és a szó itt félreértés volt, nem plusz tételekről van szó, hanem a rendelkezésre álló tételek felhasználásáról, az informatikai infrastruktúra olyan módon való kiigazítására, hogy ne csak a brüsszeli és strasburgi üléseken lehessen ezeket teljesen kiaknázni, mármint a számítástechnikát, hanem helyben, az otthoni irodájában is például videokonferenciák révén tudja használni a képviselő. Nem hardverről van szó, tehát nem plusz eszközökről, meg pénzekről, hanem a rendelkezés álló eszközök olyan koncentrálásáról, amelyek révén középtávon szinte nem is lesz különbség a között, hogy valaki a brüsszeli vagy Strasbourg irodájában használni egy komputerprogramot, vagy otthon a saját választó közvetében levő irodában. Asszisztensek ügyében itt némi kiigazítás történt a költségvetésben. Számukra nagyon nehézem értékelhető, becsülhető meg, hogy mi a tényleges igény itt. Ezért egy kisebb kiigazítással éltünk egyenlőre, és a asszisztensekre vonatkozó jogszabályozást módosítottuk. Ez 2015-ben volt nagy sikere a vonatkozó szakbizottságnak. Új szabályok vannak tehát, a brüsszeli pénzek igénybevételéről is, 25% minimum a fő székhelyen kell, hogy felhasználásra kerüljön, ám az asszisztensek fizetése a helyi választókörzetben is lehetővé vált. Akkor nem látjuk még, hogy ennek milyen költségkértásai lesznek, ezért oly óvatos a költségvetési kiigazítás. A székhely kérdését természetesen nem a parlament dönti el, kiváltképp nem az igazgatás, az a szerződésekben áll, és azokat tiszteletben kell, legalábbis nekünk tiszteletben kell tartani. A fizetések ügyében itt mindig az Európai Bizottság adataihoz tartjuk magunkat, az kiindul egy bizonyos inflációs ráta alapján álló vérfejlesztésből, és ebből döntjük el, hogy szükség van-e vagy sem emelésre. Volt a múltban példa arra is, hogy fölfele meg lefele tévedtünk, tehát úgy gondoltuk, hogy lesz szükség kiigazításra, aztán nem volt szükség, aztán olyan is ha megengedi, akkor elmondtam a múlt évvel kapcsolatosan, az Eurostat ugyanis nem volt képes arra, hogy akkor szolgáljon a számokkal, amikor a költségvetési tervezés folyt, és ebből adódott az eltérés, tehát más bázison számítottak ki a főtitkárság a költségvetést, és más mértékben kellett növelésre szállni, és 2015. júliustól kellett érvényesíteni az új összeget, tehát arra gondoltunk, hogy erre kellene majgódást találni. Was ich sagen wollte, ist folgendes. Következőt szerettem volna elmondani. Nincs külön értékelés a parlament részéről, vagy a parlament igazgatása nem külön végez számítást. Az Európai Bizottság közöl adatokat, és ehhez igazodik minden intézmény, és számítja ki saját költségvetési pozícióját. Tehát nincs játékterünk, mozgásterünk, a bizottság adataitól függünk, de abban igaza van, hogy nagy eltérések adódhatnak ebből egyik vagy másik irányba a bérszámolásnál. A transferek esetében pedig az a helyzet, hogy a pénzügyi rendelethez kell tartanunk magunkat, hogy miről dönthet a maga hatáskörében a Költségvetési Szakbizottság, mely transferekről, illetve az intézmények elnökei is bírnak hatáskörrel kisebb összegek transferében, a parlament elnöke, mint elődei is, ebb tavaly élt ezzel a lehetőségével. Ez 1,8 milliárdos költségvetésnél azt hiszem, hogy 7 millió az a tétel, amiről dönthet ebben a körben az elnök. Merci, monsieur le secrétaire. Köszönöm szépen, főtitkár úr. Vilasz úr. Én is, eh, noch... Eh... Elnök úr, ha még röviden szabad, először is valóban arra sarkalnék, hogy ki máskor zárt ülésben szervezzük meg a kubu ezzel foglalkozó témáját, ülését, hogy a biztonságpolitikai kérdésekkel egy kicsit mélyebben tudjunk tárgyalni. Ugyanakkor minden nyugtalanság ellenére szeretnék rámutatni arra, hogy az Európai Parlament 3 euró 60-ba kerül évente az állampolgároknak. Szemben Ugye és ez nem feltétlenül fair ez a kis, tagállam, kis létszámú tagállamokkal szemben, de például az amerikai képviselő az 5 euróba kerül. Énként nálunk, holott, holott nálunk van a sok nyelven működünk, több székhelyen, úgyhogy már most is egy nagyon költséghatékony parlament vagyunk. Azt hiszem, elnök úr, azzal a kérdés is foglalkoznunk kell, hogy hogyan mutatjuk be a ház működését, hogy általában bemutatjuk -e a költségvetést úgy, ahogy van, vagy pedig magyarázzuk is, esetleg más rendszerben működünk, a költségvetések költségvetését másképp alakuljuk, például a csúcsidőben drágábbak a tolmácsok úgymond, mint mondjuk az, a, a ritkábban ülés ezen a napokon, és lehet, hogy a szakbizottságok maguk gazdálkodhatnának forrásaikkal. Azt nem hiszem azonban, elnök úr, ezt akkor lehetne megvitatni, amikor már működik a költségvetés, hanem talán ősszel lehetne, amikor mindent lezártunk már, akkor lehetne egy meghallgatást szervezni, és a költségvetési struktúránkat a jövőre vonatkozóan meghatározni, hogyan lehetne jobban gazdálkodni. Ami a mennyiségbeli a kvantitatív értékelést illeti, körbenéztem, több képviselő volt, aki meg sem szólalt, de lehet, hogy feljegyzett dolgokat, vagy írt, vagy nem írt, akár nem is írt le semmit, mégis fontos munkát végzett. Más képviselők itt voltak és beszéltek, olyan képviselő is volt, aki itt volt, beszélt, vagy csak részben volt itt és beszélt. Mint mondtam, mások, egyesek írtak, mások nem írtak. Egy képviselő itt volt, beszélt is, és biztos vagyok benne, hogy módosítókat fog írni. Amikor ránéztem azonban, éppen a, a mobilját nézegette. Hogy tudnám mindezt lemérni, kilóra leszámolni? Tehát a parlament a szakbizottságokban szeretné értékelni a képviselőket? Hagyjuk ezt, ezt a módszertant, és erre vonatkozóan szeretnék erős jelzést adni. A bizottság pénzét illetően a legtöbb esetben a bizottság ugye nem mindig olyan jó a hangulat az eszmecserék során, erről is beszélni kellene, és nagyon mások a terhek is, a teherelosztás, és nagyon különböző a, a hozzáállás is. Erről is lehetne beszélni, mert a tehermegosztásról, ami még az elektromos autókat illeti, Strasbourgban nem opció a elektromos autó. Eleve nehezen kapunk ott autókat, bármilyen autót is, az pedig, hogy a taxik olyan nehezen eh, hívhatók, lehetetlen parkolni is, tehát eh, a reptéri transferről persze lehet beszélni. Ennyit akartam röviden elmondani. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr, ezen pontosításokat. Köszönöm szépen a javaslatait. Úgy gondolom, hogy mindannyiunknak a feladata az, hogy a saját felelősségünkkel szembesüljünk akkor, amikor a parlamenti költségekről és a parlamenti hatékonyság, hatékonyságról beszélünk. Hozzáadott értékről szoktunk beszélni. A mi feladatunk kimutatni az, hogy a parlamentünk képes hozzáadott értéket termelni, és hogyha demokráciát akarok, annak van költsége, ugyanakkor a költségeket és a közkiadásokat kézben és kordában kell tudnunk tartani. Végtelenül köszönöm önöknek a hozzászólásokat, lesznek még további eszmecserénk, ez csak az első volt, és március 9-én 12 órakor ö, lezár a módosítóknak a beterjesztési ideje, aztán április 7-én történik majd a záró szavazás a jelentésünkről, és április 13-án, 13-án áprilisban kerül majd a plenáris ülés elé a jelentésünk. Köszönöm szépen önöknek, hogy így módon vezérlik a közkiadásokat, és a költségvetési hatóságát az Európai Parlamentnek érvényesítik. Van még egy napi rendi pontunk, amely igazán gondolt nem okoz, viszont az Európai Szembevőszék annál inkább gondokkal szembesül, mert hogy nehézségbe kerül, vagy adik számukra, hogy hogy, a biztosítsa a munkatársakat. Éppen ezért a jelenlegi három AST állásukat szeretnék átalakítani négy AST-re. Ezek a jelenlegiek, ezek állandó foglalkoztatást jelentenek, és az átalakítatási funkció az időszakos foglalkoztatásra vonatkozna. Az elnök azt mondotta a részükről, hogy támogathatjuk véleménye szerint ezt a javaslatot, úgyhogy én javaslom, hogy támogassuk is, illetve kérdezem, hogy vannak-e észrevételek, úgy látom, hogy nincsenek, akkor ezt most itt jóvá hagytuk. Így módon a napirendnek a végére jutottunk. Vannak-e egyéb észrevételek önök részéről? Nem. Akkor így módon berekeztem az ülésünket.